Buongiorno, cominciamo anche se un pochino in ritardo. Jó reggelt kívánok mindenkinek, kezdjük akkor is, hogyha egy kicsit késve kezdjük a munkánkat. A 14-es napi rendi pont az első mára. Az EU és Oroszország közötti kereskedelmi kapcsolatok, és egy állásfoglalási indítványtervezetet vitatunk meg. Sturdy úr az előadó, de ő ma nem tud itt lenni, és Campbell úr helyettesíti akit rögtön meg is kérek, hogy mutassa be ezt az állásfoglalási indítvány tervezetet, illetve az erről szóló jelentést parancsoljon Kendall úr. Elnök asszony, én helyes, helyettesítem Stördi urat, mondja Winkler úr. Júlió Winkler úr. Remélem, hogy rendben van mindenkinek, ezt be reggel állapodtunk meg gyorsan de helyettesítem tehát Robertet, és hogyha megengedik, akkor gyorsan összefoglalom az ő álláspontját. Tegnap délután ezt megvitattuk vele. Hát először is ugye ő a kereskedelmi kapcsolatokért felelős előadó, mármint az EU és orosz kereskedelmi kapcsolatokért felelős előadó, őszinte bocsánat kérését küldi itt mindenkinek, elnökasszony, önnek is és a tagoknak is, hogy ezt a tervezetet nem tudja személyesen felvezetni. Én felolvasnám az ő véleményét. Ez a szöveg nagyon időszerű az Intaszak bizottságban, hogy ki tudja fejezni a bizottság az aggájait, reményeit és elképzeléseit a jövőbeni kereskedelmi kapcsolatok alakulására vonatkozóan. 18 évnyi tárgyalásokon vagyunk túl, és végre Oroszország bekerül a multilaterális kereskedelmi rendszerbe. Persze a Duma jóváhagyása még hiányzik. Erre várunk. Most a WTO csatlakozás következményével foglalkozunk az új tárgyalás az új megállapodás tárgyalásával, illetve a jövőbeni orosz kereskedelem politikával. Kiegyensúlyozottan értékeljük a kereskedelmi kapcsolatokat a két blokk között. Nyilvánvaló, de ö, szükséges a kereskedelmi akadályok, a diszkriminatív gyakorlatok eltávolítása, és az, hogy tisztességes és fair szabályok legyenek. Stördi úr júliusban fogja ezt a bizottság elé terjeszteni, úgy, hogy utána szeptemberben szavazhat a plenáris. Addigra már az orosz Duma, tehát a parlament be kellett, hogy fejezze a ratifikációs eljárást. Nagyon hasznos ez a mandátum egyébként, amikor Oroszországba látogatunk. Ez a látogatás októberben lesz. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, Stördi úr, vagy az elnök asszony. Most akkor az árnyék előadók következnek. A kereskedelmi tárgyalások munkacsoportjában vesznek részt. A néppárti árnyék előadó nincs itt, úgyhogy akkor Kutas úr következik. Mulțumesc, mulțumesc, doamna președinte. N-ar mai fi nimic de adăugat. Eu cred că... Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát igazániból nem sok mindent tudok ehhez hozzátenni. Az előadó nagyon jó munkát végzett, és a mi frakciónk támogatja ezt a jelentést, úgyhogy én ezzel be is fejezném. Köszönöm szépen. Grazie, onorevole. Köszönöm. Kochmer kolléga következik. Köszönöm, elnök asszony, mondja Kokmerin asszony. Mi is elégedettek vagyunk ezzel az állásfoglalással, az állásfoglalás tervezettel, amelyről majd júliusban ugye szavazunk a szakbizottságban. Egy valamit azért szeretnék felvetni, egy-két dolgot. Röviden. Vannak kérdések, aggályok azzal kapcsolatban, hogy hogy is mondta Winkler úr, a remélek és vá- remények és várakozások, hát ez eléggé optimista megközelítés azzal kapcsolatban, hogy szorosabbra fűzzük a kapcsolatokat Oroszországgal. A bizottság ugye nemrégiben beszélt ebben a szakbizottságban Oroszországról, és nem voltak túlzottan optimisták arra vonatkozóan, hogy szorosabbra lehet-e fűzni Oroszország és EU közö- az Oroszország és EU közötti kapcsolatokat a WTO csatlakozás után hanem aggályokról szóltak, és bizony más forrásokból is ezt halljuk. Az orosz tisztviselők tulajdonképpen az orosz VTO csatlakozás tényét fegyverként használják, azt mondják, hogy az EU-val szemben akkor semmilyen más kereskedelmi engedményt nem tesznek. Ezzel érvelnek ezzel a VTO tagsággal. Az állásfoglalásban egyébként szerepel az új megállapodásnak a tárgyalási folyamata e, az EU és Oroszország között, de hát ennek a vége nem látszik. És szerintem fontos, hogy ebben az állásfoglalásban sürgessük az orosz felet, hogy legyen aktívabb és tegyen meg e, minden tőle telhetőt. És foglalkozhatnánk mondjuk a kereskedelmi szempontokkal is, talán a munkacsoportban meg lehetne még ezt vitatni, Eh, az Oroszországgal folytatott kereskedelmet és ennek a jellegzetességeit talán be lehetne emelni az állásfoglalási indítványba ezt is. Szerintem jó ambiciózusnak lenni, az rendben van, de Németországban mi azt mondjuk, remélem, hogy ezt lehet tolmácsolni, jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok. Van egy ilyen mondás németül is, tehát szerintem érdemes ezekről a szempontokról majd, még majd beszélni. Grazie, l'onorevole Schulz. Köszönöm szépen, Scholz kolléga, parancsoljon. Uh, I also want to thank... Köszönöm, elnök asszony. Szeretném én is megköszönni az előadó munkáját, és különös köszönetet szeretnék mondani a jó együttműködésért a monitoring csoportban, amelyik a kereskedelmi kapcsolatokat figyelemmel kísérte. Két-három dolgot vetnék csak fel a további együttműködésünk során itt az előadónak. A tízes ponttal kapcsolatban szólnék először. Szerintem nem biztos, hogy helyes az a megközelítés, hogyha azt mondjuk, hogy a essential elements ezt a szót használja, hogy ezeket az elemeket mindenképpen meg kell, hogy védjük. A lényeg az az, hogy valós együttműködés jön létre, amiben bízni lehet kereskedelmi kapcsolatokban, és erre oda kell figyelni. Semleges, egyenlő partnerként kezelik Oroszországot, akinek szintén érdeke, hogy valódi legyen ez az együttműködés az Európai Unióval, érdemi legyen ez az együttműködés. De mit jelent mindez? Tegnap a Dán elnökség képviselőjével beszélgettünk erről, és azt mondta ő is, hogy az energiafejezet is fontos, tehát az energia kérdésekről is itt szólni kellett volna. Még valamit szeretnék felvetni, azt, hogy a vámuniót hogyan fogjuk kezelni. Legyünk azzal tisztában, hogy ugye mi az Orosz Föderációval tárgyalunk, de természetesen az Orosz Föderációnak joga van arra, hogy a saját külkapcsolatait úgy alakítsa, ahogy az neki tetszik. Tehát nagyon pontosan kell, nagyon odafigyelve kell ezt elvégezni, amikor a kapcsolatot leírjuk, és azt is figyelembe kell venni, hogy a Vámunión belül Oroszországnak milyen kapcsolatai vannak a partnerországokkal. Én természetesen nagy örömmel várom az előadóval az együttműködést, mert nagyon jó kiinduló pont ez az anyag. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogyha nincsenek képviselők még, akik szólni kívánnak, akkor a bizottságnak adnám át a szót, hogy mondják el a véleményüket. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, csak nagyon gyorsan szeretném jelezni, hogy a a kereskedelmi főgazgatási részéről osztjuk mindazt, amit hallottunk, tehát a, a jelentés minőségét illetően jó jelentésről van szó, és szeretnék visszatérni egy olyan kérdésre, amelyet egy, az egyik képviselő említett. Az egy kicsit az a benyomásunk, hogy a, már a maximumot adta a VTO-nak, ami, abból, amit tud adni. Tehát úgy tűnik, hogy a második szakasz, amely az új megállapodásnak a tárgyalása, az ö, annak keretében történik, hogy tulajdonképpen többet már ennél nem tudnak adni. Az egyetlen kritikám az, hogy Brarozó elnök úr, Putyin elnöknek azt mondta, hogy Számunkra nincsen új orosz megállapodás, hogyha nincsen egy erős, lényeges kereskedelmi fejezet. És ez, ez akadályozza tulajdonképpen a tárgyalását ennek az új megállapodásnak. Tehát ez nem kritika most a, a jelentéssel kapcsolatban, csak egy, ezt az üzenetet szeretném küldeni. És megerősítem, hogy a bizottság részéről az a benyomásunk, hogy most, hogy a VTO a Oroszországgal tárgyal. Putyin elnök úr azt mondta, hogy a WTO csatlakozásnak a költségeit most kompenzálni kell. Tehát olyan intézkedések vannak most, amelyek korlátozóak, restriktívek, és, és a kereskedelmet gátolják, tehát ez azért nyugtalanító. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos vagyok benne, hogy a bizottság megjegyzéseit figyelembe fogják majd venni a kollégák, az előadó is, és a vele együtt dolgozók. Június 25-én délben alapítottuk meg a módosítók benyújtásának a határidejét, tehát eddig még lesz idő arra, hogy figyelembe vegyük a bizottság itt elmondott véleményét. Most jön a 15-ös napirendi pontunk, állásfoglalásra irányuló indítvány az Európai Unió és Japán közötti tárgyalások megkezdésére vonatkozó tanácsi határozattal kapcsolatos bizottsági ajánlásról. A plenáris már júniusban elfogadta az állásfoglalását, és még egyelőre nem engedélyezte a tárgyalások megindítását. A 90-es szabály, 90.2-es szabály értelmében. Ennek következményeképpen Per conseguenza, scusami, elnézést kérek, valamit a koordinátorok ülésével kapcsolatban hallottuk. Tehát egy állásfoglalás tervezetet fogadtunk el a 44-es eljárási szabály szerint. Hát, a 90-es szabály alapján hogyha nincsen ellenvetés, akkor a bizottságot arra kérjük fel, kérték fel, hogy a tárgyalási mandátumot fogadjuk el. És a júliusi ülésünkön kellene elfogadni ezt az állásfoglalást, és aztán majd októberben szavaznánk róla. Valaki akar ezzel kapcsolatban hozzászólni? 16-os pont következik, az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése. Az első vélemény eszmecseréről van szó, az Európai Unió jövő évre vonatkozó költségvetéséről, az előadónk pedig Stasny úr, a néppárt képviselője, és meg is adom neki a szót, hogy bemutassa ezt a véleményt. No. Eh. Nincs itt az előadó, úgyhogy akkor azt kérem, hogy ha a bizottságnak van mondani valója, akkor azt most tegyék meg. Ez egy kicsit titokzatos ülés. Aki itt van, az nem akar beszélni, aki nincs itt, az beszélni akar. Jó. Alors, monsieur le rapporteur, quand vous êtes prête... Nos, jelentéstevő előadó úr, hogyha készen van, akkor öné a szó. Thank you, Madam Chair, and I apologize. I had... Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kérek, hogy kések, de hát 9.30-ra terveztem jönni, mert akkorra volt betervezve az én hozzászólásom. Először is szeretném megköszönni a bizottságnak, hogy a múlt hónapban a háromoldalú párbeszédre a költségvetést, a 2013-as költségvetést illetően megadta a hatáskört. Ez megkönnyíti a munkát a következő lépésre, amely a költségvetési véleménynek a megfogalmazása és a költségvetés tervezetnek a módosítása. A prioritásokat a végső véleményben világosan megfogalmaztuk, szóval szeretném felsorolni őket. Az EU kereskedelmi politikának, stratégiának áttekintetése 2013-ban, ahogy azt a Kiespari jelentésben kértük, az EU 2020-as stratégia kereten belül a KKV-knek a nemzetközi vételvése és a normáknak a javítása e, a különböző üzleti kapcsolatokra. A szomszédokat illetően a kereskedelmi partnerek a keleti és a déli szomszédságban és a velük való kapcsolat fontossága, ezen kívül az előkészítése az európai vállalkozók helyzetének. És aztán az ECI és a makrofinanszírás segítségnyújtás kérdése. A jövő évre a bizottság megtette javaslatait, és a 2013-as költségvetés tervezetet 2000, áprilisban benyújtotta. A 2013 250,9 milliárd eurót javasolt, ami 2%-kal magasabb, mint a jelenlegi inflációs ráta. A ugyanakkor a költségvetés ugyanaz marad, és a több éves pénzügyi költségvetésnek, kéretnek a 2013-ig tartó időszakára 137,5 milliárdot jelent, amely 6-8 százalékos növekedés. És szeretném az előterjesztett, a tervezett összegeknek a az MFA finanszírozás az mind a kötelezettségvállásákat illetően növekedett 4,66 százalékkal, és 22,71 százalékkal, 0,71 százalékkal. Az az iparosodott harmadik országokkal való együttműködés az infláció szintjén felett emelkedett 1,58 százalékkal, de a kifizetések csökkentek, és ez aggasztó és erős növekedést látunk mind kötelezettségvállalásban és kifizetésekben, a kelet-európai pénzügyi együttműködésben, és ezt még így is kértük. Sajnos észrevettem, hogy egy kicsit csökken, tehát mínusz 2,70 kal a kötelezettségvállalások, és 3 kal az együttműködés a fejlődő országokkal Ázsiában. Ez is problémás, mivel a véleményünk hangsúlyozta az együttműködésnek eh, a fontosságát az export, eh, a növekvő exportpiatokkal, hiszen ezt kompenzálja a lényeges növekedés, plusz 59% eh, a kötelezettségvállalásokban az ODA-n kívül a Közép-Ázsiában és más országokban. Végül a külső kereskedelmi kapcsolatok 23,3%-kal növekedett kötelezettségvállalással és 18,7%-kal a kifizetésekben. Ezen kívül szeretnék a tárgyalási programnak több eszköz biztosítani, ezt részben lefettük. Természetesen az egész költségvetés is lehet javítani, eh, hogyha a bizottság óvatosan jár el, és ez úgy tűnik, hogy megegyezik a szakbizottságnak a prioritásával. Ugyanakkor néhány területen az új javaslatoknak jobban meg kellene felelni. Összefoglalásként a harmadik ülése a raportöröknek, akik a költségvetési véleményt fogalmazták meg májusban, a 2013-as költségvetés jelentéstevője Lavia úr javaslatára. Itt mindegyik bizottságot megkérték, hogy a véleményükben mindazzal a két területtel foglalkoznak, ahol a költségvetési sorokat növekedni kell, vagy pedig foglalkoznak azokkal a sorokkal, ahol csökkenteni lehetne. Én javaslatokat várok öröktől ebből a szempontból is. És örömmel várom a munkát az árnyék tervével. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. A véleményét kérem a bizottságnak most. Vannak-e javaslatai, vagy akar-e valamit mondani? A komissionárjének? Nem, nincsen mondani valója a bizottságnak. Tehát akkor ezt a tervezetet július 12-én fogjuk tárgyalni, és 11-én. 10 órakor szavazunk, és van még ezért idő, és akkor felfüggesztem az ülést, és tíz órakor találkozunk. Bo Bene, riprendiamo. Nos, folytassuk a munkánkat, kedves kollégák, és először egy kérésre, kérdésre fordulok Önökhöz. Kérem, hogy egyet, kérem, jelezzék nekem, hogy egyetértenek-e azzal, hogy itt maradjanak a televízió kamerák a teremben, és kövessék a szavazást, vagy a kollégák azt kívánják, hogy a tévéstáb és az újságírók kimenjenek a teremből. Emlékeztetek minden újságírót, hogy a szavazásunk után 15 perccel sajtókonferencia is lesz. A parlament, az Európai Parlament sajtókonferenciákra használatos termében minden újságíró tudja, hogy melyik ez a terem. Tehát ami a nyilvános közleményeket illeti, illetve az információhoz való jogát a sajtónak. Lesz alkalom arra, hogy kapjanak tájékoztatást, tehát a szavazás után 15 perccel a sajtóteremben. Tudja mindenki, hogy nagyon hosszas lesz a szavazás. Kérdezem tehát még egyszer, hogy van-e valaki, aki azt szeretné, hogy a tévéstábok távozzanak a teremből, és senki ne filmezzen, hogy ha nem, akkor megengedjük a sajtó képviselőinek, hogy itt maradjanak. Jó, nincs senki, akkor maradhat a sajtó a következő az EU és tagállamai, valamint a tanácsi rendelet első mellékletének több országnak a tárgyalásaikat már lezárt régiók és államok listájáról való törlése tekintetében történő módosítás, 1528 per 2007 per LK tanácsi rendelet, David Martin jelentése, és rátérünk arra a jelentésre, amely módosítja ezt a tanácsi rendeletet, három módosító indítványt nyújtott be az előadó, és több képviselők nyújtottak még be, és egy módosító pedig a DEVE szakbizottságtól érkezett. Nos, akkor szavazzunk először a négyes módosítóról és az ötös módosítóról, valamint a Deveszak Bizottság módosítójáról egyben, mert ezek azonos módosítók. Ki van mellette? Ellene? Elutasítottuk a kettes és hatos módosítók szintén azonosak, úgyhogy ezekről is egyben szavazunk. Elfogadtuk. Bocsánat, meg kell kérdeznem, hogy az ellenszavazatok hol vannak, tartózkodás van-e? Hetes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Tízes és tizenegyes módosítóról együtt szavazunk. Mi van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. Into 3. Ki a favore? Hármas módosító mellett ki van. Ellene. Elfogadtuk, úgy látom. Elutasítottuk? Jó, ellenőrizzük elektronikusan. Voto aperto. Megnyitom a szavazást. Dove? Eh?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 Problémák voltak, úgyhogy meg kell ismételnünk a szavazást. Az én kártyám sem működött, nem volt benne a gépben. Minden esetre megnyitom, lezárom. Két néppárti képviselővel több van a kelleténél. No. No, no, but that's not a problem. Okay? Votok chiuso. Lezárom a szavazást. 17 mellette, 10 ellene. Úgyhogy elfogadtuk. 8-as módosító következik, ki van mellette. Ejtom be, perché ah no, per... niente giriamo. Emendamento 5. Jó, akkor nem a egyes módosító ötös preambulum bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, Hmm, látom, az egyik kolléga most másképp szavazott, elfogadtuk. Akkor a végszavazást az így módosított javaslatról elektronikusan fogjuk megtartani. A voto nominale, voto um, elettronico aperto. Megnyitom. Chieko. Chiuso il voto. C'è un PP in più. PPA. Egy néppárti képviselővel több van a kelleténél. Carta en plus du PPA. Maintenant c'est bon. Ora ebbene, voto chiuso. Lezárom a szavazást. 18 igen, két nem és kilenc tartózkodás. Elfogadtuk tehát. A következő az egész tervezet, amelyről megnyitom a szavazást. Az egész jogszabálytervezet. Lezárom a szavazást. És itt az eredmény, elfogadtuk. 25 igen, és 2 nem szavazattal, illetve két tartózkodással. Gratulazioni a Martin. Gratulálunk az előadónak. De reglement. A következő is egy tanácsi rendelet módosítása. Az olívaolaj és egyéb mezőgazdasági termékek Törökországból történő behozatala terén a bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló, illetve végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosítás. Ennek a rendeletnek is komitológia volt a módja. Moraira úr az előadó, és 13 módosítót nyújtottak be, amelyek tükrözik a változásokat. A mi szakbizottságunk elfogadta az első és ugye második változatot, egyetlen egy módosítót sem eh, nyújtottak ezen kívül be, úgyhogy én azt javaslom, hogy szavazzunk blogban ezekről a módosítókról a jelentéstervezethez. Az ez az egyes blokk. Az egyes blokk az 1-től 13-ig terjedő módosítókat foglalja tehát magában. Ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy még az ötös preambulum bekezdéshez van egy módosító, nem, nem, az nincs. Akkor a végszavazás következik, a javaslatról és elektronikusan fogunk szavazni. Ja, voto chiuso. Lezáró. 27 igen szavazat, nincs ellenszavazat, két tartózkodás. Elfogadtuk tehát akkor ezt, és most megnyitom a jogszabálytervezetről a szavazást, az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. 26 igen szavazat, nincs ellenszavazat, és egy tartózkodás. Elfogadtuk tehát ezt is. aller à la plénière et négocier avant de la vote en plénière. Monsieur Lange va parler au lieu de, du président. Alors, on demande au rapporteur... Van egy kérés. Kérdezik az előadótól, hogy a tárgyalások előtt, a plenáris előtt tárgyalni kíván vagy sem. Nem? Nem. Nos, akkor az Európai Unió és Új-Zéland között létrejött a megfelelőség értékeléssel kapcsolatos kölcsönös elismerésről kötött megállapodás módosításáról szóló megállapodás a következő pontunk, és ennek is Moreira úr az előadója. Nincsen módosító, amelyet benyújtottak ehhez a tervezethez, úgyhogy ez azt jelenti, hogy rögtön szavazhatunk az egész javaslatról, méghozzá géppel, és meg is nyitom a szavazást. Józa. Nincs. Lezárom. 29 igen szavazat, nincs sem tartózkodás, sem ellenszavazat. Ezt elfogadtuk, és gratulálunk itt is az előadónak, akkor is, hogyha nincs itt. A következő szintén a megfelelőség értékeléssel és a megfelelőségi igazolásokkal és jelölésekkel kapcsolatos kölcsönös elismerésről kötött megállapodás módosítása, itt az EK és Ausztrália közötti megállapodásról van szó. Ennek az anyagnak is Moreira úr az előadója, ehhez sem nyújtottak be módosító indítványt, úgyhogy ez azt jelenti, hogy megnyithatjuk rögtön az elektronikus szavazást. Lezárom, megnyitom a szavazást, Remélhetőleg jól működnek a gépek. Lezárom a szavazást. 29 igen szavazat van most is, nincs tartózkodás és nincs ellenszavazat, tehát elfogadtuk ezt az tervezetet is. A következő pontunk is egy tanácsi rendelet módosítása. A kiváló minőségű marhahúsra, sertéshúsra, baromfihúsra, búzára és kétszeresre, korpára, korpás lisztre és más maradékra előírt egyes közösségi vámkontingensek megnyitására és kezelésére vonatkozó rendelkezésekről szóló tanácsi rendelet módosítása. Az a célunk tehát, hogy a Lisszaboni változásokhoz igazítsuk a rendeletet, és ennek megfelelően módosítsuk Öt módosító indítvány érkezett be ehhez a tervezethez. Két jelentés volt ugye az Omnibus 1 és Omnibus 2, amelyet a mi szakbizottságunk elfogadott. Ezen kívül semmilyen más módosító indítvány nem érkezett be. Ezen az ötön kívül. que veut dire qu'il n'y a de mal. on doit me voter les amendements, non? Oui, oui, del rapporto. Oui, oui. Alors, mettiamo in votazione l'emendamento del rapporteur. Szavazunk tehát az előadó módosítóiról. Ki van a kettes mellett? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Hármas módosító mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadva. Négyes módosító mellette? ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Következik a végszavazás géppel, megnyitom a szavazást. Az így módosított bizottsági javaslatról szavazunk tehát, le is zárom a szavazást. 26 igen szavazat, nincs ellenszavazat és nincs tartózkodás sem. Akkor most a jogszabálytervezetről fogunk szavazni, szintén elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 28 igen szavazat, sem tartózkodás, sem ellenszavazat nincs, elfogadtuk. Tehát Domanda Monsieur Lang, se il veut avoir un... Lang úr azt kérdezi, hogy a tanácssal párbeszédet kell-e folytatni? Nem. Nos, akkor a Kirgiz köztársaságnak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatás. Ez az Európai Parlament és a tanácsnak a állásfoglalása, hogy pénzügyi támogatást jutasson a Kirgiz köztársaságnak. Vital Merera az előadó, csak egy módosító van. Nos, akkor az egyes módosított szavazásra bocsátom, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor most az így módosított bizottság javaslatról szavazunk, mellette lezárom a szavazást. 24-en mellette, egy ellene négy tartózkodás. Elfogadtuk. Most akkor a jogalkotási tervezetről szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom. 24-en mellette, egy ellene, négy tartózkodás, elfogadtuk. Most akkor az ECA és az Izrael között létrejött megállapodás a megfelelőség értékelésről és az ipari termékek elfogadásáról az Euró-Mediterrán megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyv. Akkor a szóbeli kérdés tervezetről és az ajánlásról szavazunk, és a pótjegyzőkönyvről. Ezt a szóbeli kérdést a júliusi plenárisan fogjuk mutatni. Most akkor elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 27 mellette, senki sem szavazott ellene, ketten tartózkodtak, elfogadtunk. európai szomszédsági támogatási eszköz létrehozásáról. Zamora asszony a jelentéstevő, 23 módosítót nyújtottak be a véleménytervezetre. 29-es mellette ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 15-en mellette, 13-an ellene, senki sem tartózkodott, elfogadtuk. 7-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes módosító, ez kompromisszumos módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 8-as és a 30-ast visszavonták, akkor jön az 1-es kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk a 31-est, 9-es és 32-est visszavonták, a 10-esről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A 33-as részenkénti szavazást, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elnézést. Mi volt ez? Egyel több néppárti képviselőnek van benne a kártyája, úgyhogy vegye ki valaki. Köszönöm, lezárom a szavazást. 15-en mellette, 13-an ellene, senki sem tartózkodott, akkor elfogadtuk. A hármas kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es hatos mellette ellene ellenőrizzük. Lezárom. 15-en mellette, 13-an ellene nem tartózkodott senki, elfogadtuk. 12 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 15-en mellette, 13-an ellette, senki sem tartózkodott, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ki 39-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 40-es mellette ellene mellette ellene ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Úgy tűnik, hogy a fordítással probléma van. Hát, a tolmácsolás, egy picit mindig, a tolmácsolás egy picit mindig később érkezik ugye a kollégák fülébe, és ezért lehet, hogy későbben tudnak, később tudnak reagálni, de mindegy, a lényeg az, hogy akkor most sikerült ezt megoldani. 17-es módos. Nos, mellette most a 17-es kompromisszumos? Nem, 41-es. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 16-an mellette, 13-an ellene, senki sem tartózkodott. Elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, ellenőrizzük, hogy biztosak legyünk a dologban. Megnyitom a szavazást, lezárom. 16-an mellette, 12-en ellene, senki sem tartózkodott, elfogadtuk. 19-es mellette. Ellene. Jó, elnézést a 18-as mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 17-en mellette, 12-en ellene eh, elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A hatos kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as azok a fogyottá válik. Kettes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as. nem, a négyes, mert az előző oka fogyottá vált, mellette a négyesben ellene tartózkodás elfogadva. 27-es, 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26-os mellette ellene ellenőrizzük. Megnyitom, lezárom. Nos. 13-an mellette, 14-en ellene, senki sem tartózkodott, elutasítva. 27-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 6-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 28-as mellette, ellene, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Tizenöten mellette, 14-en tartózkodtak, 14-en ellene, nulla tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a záró szavazás erről a végső állásfoglalásról. Lezárom a szavazást. 22 mellette, három ellene, négyen tartózkodtak, elfogadtuk, gratulálunk az előadónak. a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációra szóló irányelv és a bizottsági irányelv módosítása. és június 1 -e volt a módosítók benyújtásának a határa. Most pedig erről a véleménytervezetről szavazunk. Helmut Scholz az előadó. Három módosítót nyújtott be, aztán más képviselők is benyújtottak három másikat. Most akkor jön a szóli, szavazólista, és kezdjük az ötössel. Mellette ellene ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 11-en mellette, 18 ellette, senki sem tartózkodott, elutasítva. Hármas mellette, ellene, elhat, elfogadtuk. De nem tudom, hogy talán ellenőrizni kéne, nem. Akkor hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes mellette ellene elfogadtuk. Négyes nem, ez fogyottá válik. Nem, el fogyottá válik. A kettes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Záró szavazás erről nem, előtte a kettest ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tizenheten mellette, tizenketten ellene nem volt tartózkodás. Elfogadtuk. Záró szavazás a véleménytervezetről, az eképpen módosított véleménytervezetről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 26-on mellette, kettő ellene egy tartózkodás elfogadtuk. A meghatározott jogú formájú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásai, konszolidált pénzügyi kimutatásai és kapcsolódó beszámolók. Helmut Scholz a vélemény előadója, 26 módosított nyújtott be, és másik 26-ot más képviselők nyújtottak be. Nos, ez egy hosszú szavazás lesz. Nagyon figyelni kell. Egyes módosító mellette, ez a kompromisszumos módosító. Ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom. 15-en mellette, 14-en ellene, nulla tartózkodás elfogadva. A kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Mint az előző alkalommal, 15-en mellette, 14 ellene nem volt tartózkodás elfogadva. 5-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes mellette ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, és lezárom. 15-en mellette, 14-en ellene, senki sem tartózkodott, elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es ne, és a 38-as, mert azonosak, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 16 an mellette, 13-an ellene, senki sem tartózkodott elfogadva. 49-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 15-ös nem, okofogyattá válik hogyha az 49-es módosítót elfogadjuk. A 49-ről nem szavaztunk. Vabbè. Allora, a 15. 50-es. Eh, Mellette bocsánat, 15-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük. A 21-est ellenőrizzük. Megintem a szavazást. Lezárom. 15-en mellette, 14-en ellene, senki sem tartózkodott, elfogadtuk. 22-es és 41-es, hiszen azonosak, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös ellenő, nem, a 44-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 15-en mellette, 15-en ellene nem volt ö, tartózkodás, tehát elutasítva. 45-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük. Lezárom. Ja, votam plusz, kárta. Nem, egyel többen szavaztak. Ez olyan, mint egy krimi. say something to the chair? Um, we're privileged to have uh, Mr. Itt a függetlenek nevében képviseli valaki őket, ezért van még egyel több szavazó, Kreiser úr. Tehát 30-en szavaznak, és nem 29-en. Ez egy kivételes helyzet, és megtiszteltetés, hogy itt van a kolléga. Gratulálok ehhez a jelenléthez, és nagyon örülök, hogy Klász úr, úr, úr itt van, majd meglátjuk, hogy mi történik a jövőben vele. Na most hallottuk ezt a magyarázatot, és akkor most már fény derült a bűncselekményre. Ja, dank u mevrouw de voorzitter. Um, ik vervang hier uh, meneer Bekali en mevrouw... Köszönöm szépen. Én Bekali urat és Leppen asszonyt képviselem, és a frakció nélküliek munkatársai is közölték ezt. Erről meg is volt tegnap a megfelelő tájékoztatás. Igen. Akkor ezt nem láttuk, azt gondoltuk, hogy valamiféle probléma van. Akkor most nehézségeink ezzel kapcsolatban nincsenek, tehát 15 igen, és 15 nem, és el is utasítottuk ezzel, ha nem csalódom, akkor a 45-össel folytatjuk mellett. Tehát akkor 46-os mellette kérem, hogy emeljék fel a kezüket. Ellene? Nos, ellenőrizzük, mert most már megint a 30-as számmal van baj. Megnyitom, lezárom. 15-en ellene, 15-en ellene, nulla tartózkodás. elutasítva. 47-es mellette ellene elfogadva. Nos, nem lehet már ellenőrizni, hogyha 48-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Tehát a hetest ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 16-on mellette, 14-en ellene nem volt tartózkodás, elfogadtuk. 24-es és 51-es azonos, tehát együtt szavazunk rólunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 26-os mellette ellene nem, a 26-osat ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Nem, nem a 26-ost, hanem a, 25, a, 20, hanem a 8-as módosított. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 15-en mellette, Nos, 15-15, mert itt a kolléga szavazatával probléma volt. Tehát akkor 15 szavazat itt, 15 szavazat ott, ezzel megoldjuk, 27-es mellett ki van. 26-os mellett ki van ellene, tartózkodás, elutasítva. Kilences kompromisszum. Tessék, parancsoljon egy pillanatra, Sulc úr, elnök asszony. A nyolcas kompromisszum szövegénél, hogyha csak 29 szavazat lett volna, és 15-14 lett volna az arány, akkor ezt elfogadottnak kellett volna venni. Nem lehet utólag változtatni Nem így volt? Újra kell szavazni. Check, check. Check again. I'm preferring otro check. Eh? Yeah. Ellenőrizhetjük még egyszer, ha akarják. Nagyszerű. Akkor megnyitom még egyszer az ellenőrzést a nyolcas módosítóról, tehát a nyolcas kompromisszumról elektronikusan szavazunk. Il voto è chiuso. Lezárom. 14 mellette, 16 ellene, és nincs tartózkodás. De most már hagyjuk abba ezt a sok ellenőrzést. Allora, compromesso 9. Chi a Rendben van. Akkor a 9-es kompromisszum következik mellette. Ellene tartózkodás, és el is utasítottuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Harmincas módosító mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Igen? Csak annyit szeretnék mondani, hogy hibás a szavazólista, a szavazó a frakciónk elutasítja ezt. Rendben van, akkor majd még egyszer szavazunk a 30-asról mellette, ellene. Nem a 30-asnál, hanem a végszavazásnál mondom. Ja, értem, igen. Azt hittem a 30-as módosítóról beszél. Tehát akkor a 30-as azt elfogadtuk akkor, ugye? És akkor most jön a végszavazás, elektronikusan fogjuk megejteni. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A szavazást lezártam. 15 igen, 16 nem, tartózkodás nincs, elutasítottuk. és akkor ha szólni szeretne, szívesen megadom a szót, csak mikrofonba beszéljen, parancsoljon. Egy szavazattal több ez, elnök asszony. Ha jól látom, akkor egy szavazattal több van. 31-en szavaztak. 31-en vagyunk. Esetleg valaki megérkezett közben. Hát akkor következzenek a KKV-vel kapcsolatos anyagok, a vállalkozási lehetőségekről és kérem, hogy legyen egy kicsit csendesebb a terem. Hát akkor folytassuk nagy bátorsággal, és egyszer csak vége lesz majd ennek a hosszú délelőttnek, méghozzá nem soká. Tehát akkor kis és középvállalkozások versenyképesség és üzleti lehetőségek a címe, és a, az 50-es cikknek megfelelően az ITRE a felelőse, és Winkler ő, úr az előadó, kompromisszumos ö, módosító indítványok vannak, és nagyon reméljük, hogy a javaslatokkal egy szerencsésebb sorsa lesz ennek az anyagnak, mint ö, amikor utoljára terjesztették elő, a kérdésfeltevés az ugyanaz, tehát folyamatosan beszélünk ugyanezekről a dolgokról, és akkor jó lenne, hogyha most már valami történne. Egyes ellen, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk akkor kettes kompromisszum mellett ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 13-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Akkor 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellette nem, ezt nem kell, mert ez okafogyott lett közben, akkor az ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk az ötös kompromisszumot, 27-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 28-as módosító mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 29-es módosító mellette ellene tartózkodás, ezt elfogadtuk, 30-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hatos módosító kompromisszumos mellette ellene tartózkodás fogadtuk. Akkor a hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Ellene vagy mellette? Hát akkor nézzük ezt meg elektronikusan is bizonytalan. Akkor ellenőrizzük tehát. Igen, lezártuk a szavazást. 17 mellette, 10 ellene, 2 tartózkodás mellett elfogadtuk. Akkor jön a 34-es indítvány mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-ös módosító mellette, ellene. Ezt is nézzük meg elektronikusan. Lezárom a szavazást. 15 igen, 16 nem, elutasítottuk. Jöjjön a 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Akkor jöjjön a 44-es módosító mellette ellene. Elutasítottuk. 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, akkor 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 47-es mellette ellene tartózkodás, eh, megnézzük. Le, megítom a szavazást, le is zárom. 18 igen, 13 nem tartózkodás nincs, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette. Nem, bocsánat, a 48-asról kell előbb szavaznunk. A 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és akkor most jön a 11-es kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor 53-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, akkor 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 50 hatos következik két részben. Első rész mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, akkor a második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 57-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk és akkor most jöjjön a végszavazás az egész tervezetről. A módosított formájában megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Huszonhat, igen, kettő, nem, két tartózkodás, én módon elfogadtuk. Gratulálunk a vélemény előadójának. És akkor haladunk partnership. A harmadik országokkal való együttműködésre irányuló a partnerségi eszköz létrehozása a következő. Jogszabályalkotási, jogalkotási tervezet, tehát Adri Kiene asszony az előadónk. A harmadik országokkal való együttműködés célozza ez az anyag. 58-ból 35-öt az előadó nyújtotta be, és a 23-at pedig a többi képviselő a szakbizottságban. A mostani eljárásban az INTE, INTE szakbizottság a házszabály 50-es szabálya értelmében együttműködik, és kezdjük a 12-es módosítóval mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 42 mellette ellene tartózkodás elutasítva, de azért biztonság kedvéért ellenőriző géppel megnyitom. Lezárom. 18 igen, 12 nem, nincs tartózkodás. Elfogadtuk. 43 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 44 mellette, ellene, A 43-ast akarják ellenőrizni? Jó, akkor megnyitom a szavazást, képpel, ellenőrizzük a 43-ast. Lezárom. Hát két igen szavazat volt, és 27 ellenszavazat. Miért kérték erre az ellenőrzést? Értem én, értem, hogy ez itt egy sui generis elnökség, amit betöltök, de hát azért ezt ekkora elutasítást csak felismerek, jön a 44-es akkor még egyszer. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 13 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 46 mellett nem, okafogyottá válik, akkor mind a kettő kiesik, a 47-es is. Tehát a 15-öshöz érkezünk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 16 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 17 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 18 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 19 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 48 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva, én úgy gondolom. Nézzük meg géppel. Lezárom a szavazást. 15 igen és 16 nem szavazat érkezett, tartózkodás nincs, tehát elutasítottuk. 20-as mellette, ellene. Tartózkodás. Na jó, még egyszer, 20-as mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 49 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 21 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 22 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 23 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 24 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 25 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 26 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 27 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 28 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 29 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 50 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 30 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Jönnek a mellékletek, kettes kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 52 mellette, ellene, ellenőrizzük. Megnyitom és le is zárom egyben. 16 igen, 13 nem és két tartózkodás, elfogadtuk. 33 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 54-es mellette, ellene, tartózkodás. Hát ezt ellenőrizzük. Megnyitom. Lezárom. 15 igen, 16 nem és nincs tartózkodás, elutasítottuk. 56 mellette. Ellene. Tartózkodás. Úgy tűnik elutasítottuk. Elutasítottuk. Négyes kompromisszum mellette. Ellene. Jó, bocsánat, először akkor már láttam a kezeket, akik mellette voltak, tehát kik, kik vannak ellene? Tartózkodás ellenőrizzük. A négyes kompromisszumról géppel szavazunk, megnyitom. Le is zárom. 25 igen és 6 nem. Tartózkodás mi is tökéletes elfogadtuk. 58 az okafogyott, úgyhogy nem szavazunk. Ö... Bocsánat, mondja az elnök asszony, tehát nem szavazunk az 58-asról. Egyes. Már a preambulum bekezéseknél tartunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 36. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 37. Mellette. Ellene. Toszkot elutasítottuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 38 mellette, ellene. őrizzük. Aperto. Chiuso. 16 a favore, le is zártam, 16 igen, 14 nem, nincs tartózkodás, elfogadtuk. Hármas, ki van mellette? Ellene. Úgy tűnik jobb lenne, ha ezt ellenőriznénk, úgyhogy akkor ellenőrizzük, megnyitom. Józa. Lezárom, 24 igen, 7 nem. Rosszul láttam a kezeket, akkor elfogadtuk ezt. És nem a hármas jön most, hanem a négyes mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Hatos mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 39 mellette, ellene, hát ezt ellenőrizzük, megnyitom, le is zárom, 15 igen, 16 nem, és nincs tartózkodás, elutasítottuk. 7-es, 15-ös mellette. Rosszat mondtam, elnézést kérek, mondja az elnök asszony. Ez a 15-ös preambulum bekezdéshez van a hetes, tehát mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 8-as mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 9 mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 40 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 41 mellette ellene. Hát én ellenőrizném. Akkor is, hogyha úgy gondolom, hogy elutasítottuk. Megnyitom. És lezárom. Na, tessék, hát két szavazattal elfogadtuk mégiscsak 16-14 arányban, és nem volt tartózkodás. Tízes, nem, tizenegy, tízes, bocsánat, mondja az elnök asszony, mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegy mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Elérkeztünk a végszavazáshoz, tehát most az így módosított tervezetet fogjuk szavazásra bocsájtani, meg is nyitom. lezárom. 24 igen, 4 nem, két tartózkodás. Gratulálunk az előadónak. Következő az Unió külső fellépési eszközeinek végrehajtására vonatkozó közös szabályok és eljárások megállapítása, és a horizontális jogalkotási javaslat ezt célozza, tehát az unió külső felépéséről van szó. Ez egy új eszköz, és ugye mindenki tudja, hogy most tartunk ott, hogy ez működőképes legyen. Az előadó asszonyunk Andrik Jeni asszony, 19 módosítót nyújtott be az előadó asszony, és más nincs, úgyhogy kezdjük a kettes módosítóval mellette. Jaj, bocsánat, elnézést kérek, mondja az elnök asszony. Valaki szót kért. Köszönöm, elnök asszony. Én szeretnék javasolni valamit. Szavazzunk blogban ezekről a módosítókról, jó? Nem lehet? Na, hát akkor nem. Akkor nem. Elnök asszony, igen, akkor szavazhatunk blogban? Nem, valaki ezt ellenezte. Hát sajnos, hogyha valakinek ellenvetése van, akkor ezen most végig fogunk menni. Akkor a kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négy mellette ellene tartózkodás elfogadva. Öt mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hat mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hét mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyben szavazunk viszont a 13, 14, 15 és 16-osról mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 17 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 18 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 19 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Preambulum bekezdésekhez egy darab van, mellette ellene tartózkodás elfogadva. És jön a így módosított tervezet végszavazása, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, kész, jó, 23 igen, 4 nem, 2 tartózkodás. Tehát ezt elfogadtuk, és gratulálunk az előadó asszonynak. A következő az előcsatlakozási támogatási eszköz. Tehát ez a jelentés az előcsatlakozási támogatási eszközről szól, az előadónk Julio Winkler, 10 módosító van ehhez, és 23 egyéb. Nos, akkor kezdjük is rögtön a 20-assal. Ki van mellette? Ellene. Ezt rögtön ellenőrizzük is. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 13 igen, 18 nem, tartózkodás nincs, elutasítottuk. 21 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 22 mellette. Az oka fogyott, akkor a 23-as jön mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 24 mellette. Ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Megnyitom. 24-esnél tartunk. Lezárom. 12 igen, 16 nem, két tartózkodás, elutasítottuk. 3-as és a 25-ös egyben, mert kompatibilisek ki van mellette. Ellene. Tartózkodás. elfogadtuk. 26 okafogyott, hogyha nem tévedek, és a négyes következik mellette. Mit mondanak? kérdezi az elnök asszony. Hogyha kompatibilis két módosító és nem azonos, akkor külön kell róluk szavazni. Úgyhogy ezért akkor a 25-ösről újra kell, hogy szavazzunk. De hát hol van itt a 25-ös, kérdezi az elnök asszony. Alors, on va voter le 25. Szavazunk tehát külön a 25-ösről. Kompatibilis ez a kettő, a 3-as és a 25-ös. Igen. De nem szavazhatunk egyszerre. Ha az van odaírva, hogy kompatibilis, akkor nem lehet egybe. Itt csak egyfajta bürokratikus dologról van szó, a 25-ös mellett ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk, nagyszerű. Akkor most mindenki elégedett, miután a másik módosító oka fogyott, és ha nem tévedek, akkor végre a négyes jön, ugye? Nagyszerű mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 27 mellett kompatibilisek, de külön fogunk szavazni 27 mellette ellene. Tartózkodás elutasítva 28-as kompatibilis mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. De hát hogy lehet? Most itt van két kompatibilis módosító, az egyiket elutasítjuk, a másikat meg elfogadjuk, hát ez az élet egyik rejtéje. A 29-es okafogyott. Ki van a 30-as mellett? Ellene. Tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Voto aperto e voto chiuso. Megnyitottam, le is zártam. 8 igen szavazat volt, és 23 ellen szavazat. Úgyhogy ez nyilvánvalóan elutasítva. Ötös mellette, ellene, tartózkodás. elutasítva. Ellenőrzést kérnek? Na jó, ellenőrizzük. Az ötösnél tartunk, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk a mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk a 31-est tehát, vagy elutasítottuk? Na jó, akkor a 31-est is ellenőrizzük. lezárom, és akkor ugye 12, igen, 16. Nem és két tartózkodás elutasítottuk. Hatos mellette. Ellene tartózkodás elfogadva, 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 32 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 8 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 33 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük, akkor a 33-ast ellenőrizzük, megnyitom. Lezárom. Hát nem, 15 igen és 16 nem, úgyhogy ez azt jelenti, hogy elutasítottuk. 9. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Úgy tűnik. De azért jó, inkább jó, jó, legyen elfogadva. Tízes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizenegy mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizenkettő mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrzést akarnak? Nem. 13 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 1 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 14 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 15 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 16 mellette, ellene, tartózkodás elfog, elutasítva, elutasítva. 17 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 2, 12, nem 12, hanem 2, igen, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 18 mellette, ellene, tartózkodásra elutasítottuk. 19 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Végszavazás az így módosított szövegről. Géppel szavazunk és megnyitom. Le is zárom. Huszonnégy igen, kettő nem, és négy tartózkodás volt. Elfogadtuk, és tehát akkor gratulálunk az előadónknak, és most a stabilitási eszköz létrehozása következik. A érintett rendelet módosításáról van szó. Az előadónk Abad kolléga, és benyújtották a módosító indítványokat a kedves kollégák. Kezdjük a tízes módosítóval, mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 9-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Bocsánat, elfogadva. Na jó, ellenőrizzük. A 9-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Igen, hát ezt elfogadtuk óriási többséggel, teljes többség. Na jó, egyes mellette. ne. Tartózkodás elfogadtuk egyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadva, 13 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 14 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 4 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 15 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 16 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 5, azt visszavonták, akkor 6-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 7-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 8-as mellette, ellene, elutasítottuk. Végszavazás, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. 24 igen és 4 nem. Tartózkodás nincs. Mielőtt a 32-es pontra rátérünk, nem, nem, még várjanak, mondja az elnök asszony. Madonna. Alors, le dernier point de la session de vote aujourd'hui. A szavazás utolsó pontja ugye az akta megállapodás, de ennek erről most nem szavazunk mégsem. Hát itt valaki azt mondta, hogy magyarázatot kell fűznie ehhez. Na jó, akkor a mai napon tehát egy ajánlás tervezett a csalás elleni megállapodás David Martin előadónk azt javasolta, hogy a mi szakbizottságunk azt ajánlja a plenáris ülésnek, hogy utasítsa el ennek a megalapodásnak a megkötését. Először a módosítókról fogunk szavazni, utána pedig az ajánlás tervezetről. De még mielőtt ezt megkezdenénk, átadom a szót. Änderungsantrag. Én visszavonom az egyes számú módosító indítványomat. Akkor mi lesz a, ezek egyeznek, az egyes és a kettes. Tehát a Fjellner módosítóval megegyezik az ön módosítója, a Fjellner módosítót visszavonták? Nagyszerű. Akkor egyik sincs. Ezeket most már vissza... Akkor ezt visszavonták, és ez azt jelenti, hogy ha a hármas módosítót elfogadjuk, akkor a végszavazás az ajánlás tervezetről felfüggesztésre kerül egészen addig, amíg az Európai Bíróság nem hozza meg a döntését. Amennyiben azonban a hármas módosítót elutasítjuk, akkor a végszavazást az ajánlás tervezetről az eredeti szöveggel megtartjuk. Tehát az ajánlás tervezet eredetiéről fogunk szavazni. Nem az előadó az eredeti, hanem a tervezet. Na, akkor az azt jelenti, hogy szavazzunk a hármas módosítóról. Ki van mellette? Ellene? Ellenőrizzük. Chiuso il voto. Lezárom a szavazást. 13 igen és 19 nem. L'emendamento è respinto. Ez azt jelenti, hogy elutasítottuk ezt a módosítót. votes and it's only 31. you have to repeat the vote.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 On doit Na, meg kell ismételnünk a szavazást, mert volt egy titkos szavazat, egyel többen szavaztak a kelleténél. Megnyitom még egyszer. Le vote ils sont ouverts. Le vote ils sont fermés. Lezárom. Most akkor nyugodtak lehetünk, mert annyian szavaztak, ahányan szavazni kell, nagyszerű, és a gépek is most már jól tudják kiszámolni, 12 igen és 19 nem. Tehát továbbra is elutasítottuk ezt a hármas módosítót. Si adopté, c'est ça, c'est Oké. c'est ça. adopté, ok. C'est le, eh, nous avons l'amendement adopté,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 Elnézést kérek mindenkitől, most itt nagyon varázslatos dolgot magyaráztak nekem, szinte még az ellenkezőjét is, mint amit eredetileg mondtam, de hát a legegyszerűbb, önök sokkal intelligensebbek nálam, meg fogják érteni ezt a magyarázatot, biztos vagyok benne, hogy mindent értenek, majd ebből én semmit nem értek, de felolvasom még egyszer. Tehát azt mondtuk, hogy ha a hármas módosítót elutasítjuk, akkor meg lesz a végszavazás az eredeti jelentés tervezett szövegről, hogyha elfogadjuk, akkor azt fogjuk kérni, hogy utasítsák el ezt, és a, szava, a szavazás eredménye elutasítás. Hát egyébként most, ha mindannyian mind ezt tudják, akkor valószínűleg mindenki mindent ért, és akkor meg fogjuk kezdeni ezt a szavazást. Tehát, hogyha az INTA is elutasítja, akkor a parlament is elutasítja az egészet. Megnyitom. Lezárom. És várjuk a végeredményt. Abbiamo 19 a favore. 19 igen szavazatunk van, és 12 ellenszavazatunk, tartózkodás nincs. Ez azt jelenti, hogy a szövegtervezetet elfogadtuk. Si vous voulez ah, ah, nous avons deux points. Che per Stéphane. fanno? Ah, Prego i giornalisti di uscire dall'aula, ci sarà una conferenza stampa. Kérek mindenkit, hogy csendesebben legyen, és az újságírókat tájékoztatom, hogy 15 percen belül kezdődik majd meg a sajtótájékoztató. Úgyhogy legyenek szívesek a kedves kollégák is az újságírókat e felé terelgetni, hogy a sajtótájékoztatóra haladjanak. Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet, mert folytatjuk az ülést, és a sajtó számára 15 perc lesz egy sajtótájékoztató. És hogyha önök oda mennek,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 Persze, ha nincs önökön a fejhallgató, akkor nem fogják érteni, amit mondok. Kérek mindenkit, hogy maradjon a helyén. Nem fejeztük még be az ülésünket. De ha bárki a sajtókonferenciára szeretne menni, akkor gyorsan fusson szó nélkül, mert itt folytatni kell a munkát. Allora, possiamo cominciare con questo nuovo punto.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 Kérem a kollégákat, hogy foglaljanak helyet, hogy folytathassuk a bizottság ülését. Peut-être que sera mieux, de, de faire une petite suspension. Okay. Noi andiamo avanti adesso. Eh, sì, sì, andiamo. Bene, riprendiamo i lavori. Kedves kollégák, folytassuk a munkánkat. Legalábbis azok, akiket érdekel ez a munka, és itt vannak. A digitális szabadság stratégiája az Európai Unió külpolitikájában az INTA szakbizottság február 8-án az AFET bizottsággal szervezett erről meghallgatást, tehát a digitális szabadság stratégiája az EU külpolitikájában. És négy workshop is zajlott az internetről, ezzel kapcsolatos témákról. Az Selke asszony volt az AFED-ben, vagy felel ezért az AFED-ben, a liberálisoktól, és a mi szakbizottságunkban pedig Amelia Dotter az előadója a témának. Rögtön rá is térünk az első eszmecserére, és ezért Előadó asszonyt kérem, Anders Dotter asszonyt, hogy vegye át a szót és vezesse be a témát. Ordförande, för att eh, möjligheten att tala här. Nagyon szépen köszönöm, hogy lehetőséget kapok szólni ezen a témával kapcsolatban. Eh, ez egy vélemény, mégpedig Maritja Sáke kolléganő számára, aki ezt a saját kezdeményezésű jelentést készíti a külügyi bizottságban, tehát a véleményünk előadója vagyok én. A téma a digitális jogok harmadik országokban. A mi bizottságunk gyakran találkozik harmadik országokkal kapcsolatos témakörökkel. Véleményem szerint nagyon helyes, hogy a kereskedelmi szempontot is megpróbáljuk elhelyezni ebben a jelentésben. Mindannyian tudjuk, hogy a kereskedelmi kérdések a harmadik országbeli helyzetet befolyásolják például a technológiákhoz való hozzáférést, illetően és hogy a piacokon az internetet hogyan hozzák létre, vagy a különböző kommunikáció és eszközöket, a kommunikáció és az interakció hogyan valósul meg a polgárok között. Gondoljunk a közelkeleti eseményekre. Az elmúlt évben ez egy kiváló példa arra, hogy az új hálózati szolgáltatások milyen lehetőségeket tudnak teremteni az, hogy az emberek ne csak el tudják mondani véleményüket, hanem még a rossz rendszereket meg is tudják buktatni. Egy másik eh, kérdés, amelyről remélem, hogy szintén említésre kerül majd a véleményben, ez pedig az a kérdés, hogy az Európai Unió a nem anyagi jogra vonatkozó stratégiát eh, hogyan érvényesíti harmadik országokban, hogyan tud befolyást gyakorolni a kommunikációs politikára. A nemzetközi piacok kialakulása, ahol európai vállalatok is működhetnek, az nyilvánvaló, hogy nagyon sok országban a szerzői jog, a tulajdonjog nem élvezi a megfelelő rugalmasságot és hogyha nincs megfelelő harmonizáció, akkor nagyon nehéz egy növekedő piacot kialakítani. Remélem, hogy tudunk még szót váltani erről a témáról, és örömmel várom az együttműködést a kollégákkal. Köszönöm. Akkor nagyon szépen köszönöm, és kérdezem a bizottság képviselőjét, ha itt van. Nincs itt? akkor az árnyék jelentések felelősei. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Minek utána én nem csak az árnyék jelentés felelőse vagyok, hanem az AFET-ben az előadó is, úgyhogy csak annyit szeretnék mondani, hogy elérhető vagyok, várom a vitát, a vida anyagot, a mindenkitől, akit érint a kérdés, bárkitől, aki ezzel kapcsolatban megjegyzést kíván tenni. Annyi embert érint, úgyhogy most csupán odafigyelnék, és az esetleges kérdésekre válaszolok, ha vannak. dare la parola alla Commissione. Signor Glorioso. Che il signor Glorioso, credo. Ecco. Bizottsági a szó. Igen? Akkor tessék, jó napot itt. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony azt hiszem, hogy még túl korán van. Mi azért jöttünk, hogy odafigyeljünk, meghallgassuk, hogy mi történik. Ezzel a jelentéssel bizonyára tudják, hogy egy ideje a bizottság aktívan dolgozik ezen a stratégián, és hogy hogyan lehet ebben alkalmazni az emberi jogok támogatása érdekében ezeket a technológiákat. Úgyhogy jelenleg még azt hiszem nem helyen való, hogy részletekre térjek ki, de esetleges kérdésekre a bizottság tagjainak szívesen válaszolok. Köszönöm. Én is köszönöm. Ön is? Nem. Akkor nem beszélünk erről, ugye? Ön nem jelentkezett. Hát akkor a, az illetékes, az Sáke asszony, az Afedban, és Anders Dotter asszony pedig a vélemény előadója a zöldektől. Akkor a menetrendet nézzük még meg. Ma van a 21-e jövő következő ülés, nem, az 19-e? Nem, 9-e, akkor az AFET volt, 21-én az Inte, és 19-én, július 19-én ez a módosítók benyújtásának a határ ideje 12-ig, és 17-én szeptemberben fogjuk elfogadni ezt a bizottságban, az AFED pedig ö, szeptember 20-án vitatja meg azt az anyagot ismételten. Akkor jöjjön a következő kérdés, ami még a napi rendünkön szerepel, ez pedig az Európai Unió csatlakozás a gyapottal foglalkozó nemzetközi tanácsadó bizottsághoz. Én magam vagyok az előadó, tehát itt arról van szó, hogy az EU csatlakozni kíván az ICAC-hez, ez egy nemzetközi szervezet, azon kevesek egyike, amelynek még nem tagja az EU, és hát a parlament véleményét is kérik ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Az elmúlt ülésen ezt már megvitattuk, az érdekképviselők jelenlétében. Felvizsgáltuk, megvizsgáltuk ezt a kérdést, és ez egy rendkívül fontos témakör. Szeretnénk megnézni, hogy hogyan tudtunk előre haladni. Az Európai Unió egy hangon szeretne itt fellépni, ha csatlakozik és itt nagyon fontos mindez az export szempontjából, illetve az export támogatások csökkentése szempontjából a gyermekmunka megszüntetése érdekében. Tehát én vagyok az előadó, és akkor most röviden, világosan szeretném elmondani, hogy mit is tartok a dolog felől az IKAK mint tudják, ez a tanácsadó bizottság több országot fog át, 150 ország érintett a gyapott termelésében. Statisztikai adatok szerint ehhez a tanácshoz Olaszország, Görögország, Németország, Franciaország, Lengyelország, Spanyolország, Belgium, Finnország már csatlakoztak, de ők a tagságukat június 30-ig vissza kell, hogy vonják, hogy az EU tagja lehessen ennek a szervezetnek. Az Európai Unió egyedülálló tagként szeretne belépni, a 107-es cikk szerint, a Lisszaboni Szerződés 107-es cikke szerint. De mi a probléma? A szavazással van itt a probléma. Ebben a szervezetben, nem tudom, talán ez az egyetlen nemzetközi szervezet a világban, ahol úgy szavazunk, hogy tagonként egy szavazat jár. És ez ugye bizonyos szempontból egy régi módszer, amelyet egyes szervezetek használnak. De vannak olyan nemzetközi szervezetek, amelyeknek a tagjai között nemzetközi szervezetek is szerepelnek, és ezek a nemzetközi szervezetek több tagot számlálnak, hát nyilvánvaló, hogy ilyenkor ez a fajta szavazási módszer, nehe, módszer nehezé válik, mert teljesen megbontja ez a szavazási egyensúlyt, hiszen egy ilyen nemzetközi szervezetnek a súlya, ha csak egy szavazata van, teljesen más lesz és ezt a, erről a múltban is beszéltünk, tehát mindenki tudja, hogy hogy van ez és milyen problémákat jelent ez, és éppen ezért az Európai Unió csatlakozása ehhez a Nemzetközi Tanácsadó Bizottsághoz egy optimális jelzés, egy nagyon jó jelzés, mert így az eladásokat és vásárlásokat jobban lehet szervezni a gyapott piacon, tehát ez erre nagyon hasznos, de azt is jelenti ez, hogy a jelenlétünk is határozottabb lehet egy problémának a megoldásában Ugye van itt egy komoly probléma, a gyerekmunka. A gyerekek az iskolába járás helyett dolgoznak a gyapott földeken, és persze vannak olyan szociális szabályok, amelyeket nem fogadunk el. De attól függetlenül, hogy ugye ezt mind elmondtam, hogy mennyire hasznos lenne és előnyös számunkra az, hogy csatlakozunk ehhez a szervezethez, hát az világos, hogy azt is el kell mondani, hogy mindig, még mindig megmarad a szavazati probléma, a szavazati súly probléma, mert az, Európa, az Európai Uniót most 8 ország képviseli a szervezeten belül, ez azt jelenti, hogy 8 szavazatunk van. Csatlakozás után ott csücsül egyedül az EU, és egyetlen egy szavazata van. Ez tehát komoly változást jelent annak a nyolc országnak az életében is, amelyek eddig tagok voltak, plusz az Európai Unió egész számára is, hogyha mi valóban tagok akarunk lenni. És én ezért gondolom azt, hogy még egy picit azért gondolkodni kellene erről, és módosítókat kellene benyújtani. Azért, hogy megpróbáljuk valahogy megoldani ezt a problémát. Gazdasági problémáról is van itt szó egyébként a kvóták kapcsán mert az Európai Uniónak ugye az egyes tagállamok kvótája helyett egy nagyobb kvóta jut, tehát ez azt jelenti, hogy az Európai Unió hatalmas, hatalmas összeget fog fizetni és vannak hasonló szervezetek, amelyek ugyanolyan típusúak, persze ott is előadódhatnak költségvetési problémák, és akkor az EU-tól nagyobb hozzájárulást kérnek. De hát ha már többet fizetünk, akkor nyilván a képviseleti arányt is ehhez kell igazítani. Tehát pénzügyi, gazdasági helyzetet is meg kell oldani, mielőtt csatlakozunk. Hogyha tehát ugyanúgy, mint az összes többi tag. Mi is akkor szavazunk, valami fajta kompenzatív kiegészítő kótára van szükség. Vagy ugyanúgy kell akkor az Európai Uniót is kezelni, mint az összes többi szervezetet ebben az ágazatban. Az idő rövidsége miatt gondolom, és hát ugye a terem ürességét látva is azt hiszem nagyon helyes lenne, hogyha most gyorsan átadnám a szót azoknak a kollégáknak, akik szólni kívántak. Először is Kutász úr, parancsoljon. Thank you, Chair. First of all, since... Köszönöm szépen, elnök asszony, hát nem vagyunk sokan, gratulálni szeretnék önnek ezért a munkáért, ezért a nagyon nagy benyomást keltő munkáért. Kihangsúlyozta, hogy milyen jótékony hatása lehet az EU számára az ikaktagságnak, de elmondta aggodalmait is azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet egyensúlyban tartani a keresletet, kínálatot, hogy az árak nagyon volatilisek, és hogy ez környezeti károkat is okozhat. Hát egyetértek önnel, abban, hogy egy rendkívül fontos szerepet kap a gyapottak kereskedelemben, és hát erősebben tudjuk hangunkat hallatni, ha tagjai vagyunk ennek a nemzetközi szervezetnek, és hát megkapjuk a kérdéssel kapcsolatos releváns információkat is időben. Az Európai Uniónak tehát nagyobb befolyása lesz az egész gyapott kérdéskörre. Ez megkönnyítheti a párbeszédet azokkal az országokkal, amelyek tagjai az ikaknak. Ön is említette már Üzbegisztánt, és hát azok az országok, ahol még létezik kényszermunka és gyermekmunka. Úgyhogy köszönöm önnek még egyszer, hogy magáévet tette ezt a kérdést, és elfogadta ajánlásaimat az Üzbegisztánnal folytatott textilkereskedelemmel kapcsolatosan, hogy javítani kell a stabilitást az ellátási láncban, és fel kell lépni a kényszer és gyermekmunka ellen. Még egyszer Köszönöm, és biztos vagyok abban, hogy a frakció támogatni fogja az ön munkáját. Köszönöm. Onorevole Lucas, credo che dobbiamo veramente tutti impegnare. Köszönöm szépen. Mindannyian nyilván nagyobb, nagy munkát kell végeznünk, hogy itt a gyerekmunkával szembeszálljunk, kezdhetjük mondjuk a gyapotágazata, de aztán majd más ágazatokig is eljutunk. De az biztos, hogy minden egyes országban meg kell ezt szüntetni, ahol még a gyermekmunkát használják. Tehát remélhetőleg így mondjuk ezzel sokkal ö, nagyobb befolyást is tudunk gyakorolni majd a kérdésre. Keller asszony kért szót, hogyha nem tévedek. Thank you very much. Um... Nagyon szépen köszönöm, köszönöm ezt a munkaanyagot. A magam részéről néhány kérdést szeretnék feltenni. Ezzel kapcsolatban az Európai Unióban Spanyolország és Görögország a két ország, ahol van gyapott termelés. De mind a két ország már tagja az ikaknak. És az érdekelne engem, hogy a bizottság hogyan lenne képviselve, és hogyan tudná a spanyol és görög érdekeket képviselni. A munkaanyag jelenleg a támogatás és az exportkorlátozások ellen szól a gyapott kereskedelemben. Azt szeretném tudni, hogy ezt miért kötik össze, és Gondolják-e, hogy az exportkorlátozás segíthet a fejlődő országoknak, hogy diversifikálják a magasabb értékű ipart, a feldolgozott feldolgozó ipart, ahogy önök javasolták, illetve ön javasolta, az árak volatilitását illetően. Nem tudok sokat mondani. A gyapott termék egyre sérülékenyebb lesz az árak volatilitása miatt, ezt a problémát kezelni kell. Az utolsó kérdés a munkaanyagban említi az EPAS, az Európai Partnerségi Egyezmények védelmét azokkal az országokkal, ahol van gyapott termelés, Mali, Burkina Faso, Csád, ezek mind-mind kevéssé fejlett országok, és hát biztosítjuk az EU piachoz való hozzáférést, tehát milyen egyéb jótékony hatással járna az IKAK tagság. Ezek lennének a kérdéseim. Köszönöm. Honorevole Keis. Keis kolléga. Jaj, a bizottság képviselete, képviseletében? Igen, akkor parancsoljon a bizottság. Uh, thank, thank you very much. Nagyon szépen köszönöm először, és annyit szeretnék mondani, hogy üdvözöljük Muscardini asszony saját kezdeményezésű jelentését, és természetesen mi támogatjuk az IGAC, e az IGAC tagságot. A felvetett kérdések, amelyeket Muscardini asszony említett, ezekkel mi is foglalkoztunk a tanácsban is, és mi is terveztünk egy ajánlást, amely ajánlja az IKAK tagságot, de hát itt persze a szavazó szavazati jogokat meg kell ezzel kapcsolatban vizsgálni, hogy azok hogyan alakulnak, és ez további vita tárgya lesz. Az ajánlásunk az, hogy egy tagként csatlakozunk egy szavazattal és egy hozzájárulásunk lesz a kérdés, ami pedig a befolyással kapcsolatban felmerült, ugye nem tudunk több szavazatot érvényesíteni, hanem csak egyet, ezt meg kell nézni, és hogyha lesz valami, amit jobban tudunk kezelni a tagság után. Ugye említették, hogy a szavazási rendszer az egyik legrégebbi, és ugye ez az első ilyen nemzetközi áru testület, és egy nagyon furcsa szavazási rendszerrel működik, úgyhogy hát nem tudom, hogy tudunk ezen változtatni, hogyha belépünk és tagok leszünk. Ami pedig a felvetett kérdéseket illeti, hogyan tudjuk védeni az EU tagállamok érdekeit, ott, ahol van gyapott termelés, hát reméljük, hogy ez ez egyfajta jó koordinációs módszerrel kezelhető, hogy a bizottság mielőtt az egyik vezetőségi ülésen képviseli az EU-t, akkor hát megvitatja a tanácsal a különböző napirenden szereplő kérdéseket, és akkor ott a tagállamoknak van lehetőségük felvetni azokat a kérdéseket, amelyekről, amelyek esetében szeretné, hogy a bizottság hallassa a hangját tehát ez a folyamat eléggé kielégítőnek tenik, és hát azok a tagállamok, gyakorlatilag minden tagállam, bármikor részt vehet ezeken az üléseken, és a tagállamokat ez sok esetben érdekli, és, és hát akkor lehet további vitákat folytatni, mielőtt még ez élesben megtörténik így van ez a Lisszaboni szerződés szerint ezek a kísérő, ezek a képviseleti, illetve helyettesítési szabályok. Hát ter- természetesen a gyermekmunka és a kényszermunka megszüntetésére, ha egyhangon szólnánk, mint Európai Unió, sokkal nagyobb befolyásunk lenne. Tehát összességében azt gondolom, hogy szeretnénk támogatni ezt a jelentést. A mi ajánlásunk pedig az, hogy történjen meg a csatlakozás. Köszönöm. Io ringrazio molto la Commissione. Én megköszönöm a bizottságnak, illetve a hozzászóló kollégáknak is az elmondottakat, de lehet, hogy én nem fogalmaztam elegendő, megfelelően világosan, amikor itt bevezettem ezt a témát itt eh, ma délelőtt, vagy pedig az írásos szövegben. Én még egyszer szeretném elmondani, hogy az Európai Unió csatlakozása nagyon-nagyon fontos, de azt is nagyon fontosnak tartom, hogy úgy csatlakozzunk, hogy megváltozzon a szavazati rendszer. Ugye már idéztem egy régi közmondást, amely sok országban létezik, hogy mondjuk ha már csatlakoztunk akkor nyilvánvaló, hogy ez az egész helyzet megváltozik, és nem lesz súlyunk, mert most lemondunk nyolc szavazatról azért, hogy egy szavazatunk legyen. Hát előre kell lépni, nem pedig utána. Most kell elérni kívülről, hogy belül a szervezetben változások legyenek, megváltoztassák a szavazati rendszert oly módon, ahogyan, ahogyan azt mi szeretnénk, hogy meglegyen a szavazati súlyunk. Mert hogy lehet ezt így elképzelni, hogy most a saját érdekeinket nyolc szavazattal tudjuk képviselni, és akkor akkor utána, miután csatlakoztunk, semmi sem lesz, mert egyetlen egy szavazatunk lesz összesen. Tehát ez van az érdekünkben, és hát egyébként ez gazdasági érdek is, de erkölcsi és etikai szempontokról is szó van itt, a gyerekek védelméről, a gyerekek jogainak védelméről, a környezet védelméről, ami szintén egy közös célkitűzés. Nem engedhetjük tehát meg azt, hogy most így beleugorjunk ebbe. Nem. Előre kell megoldani ezt a helyzetet, nem maradhatunk le, mert ha csak így ezt elfogadjuk, akkor nem tudunk nagyobb nyomást, nyomást gyakorolni erre a helyzetre. Az Európai Unió az erejét veszt, ahhoz képest, ami a múlt volt, és nem tudunk szembeszállni annyira jól ezekkel az országokkal, ahol gyermekmunka van, és így tovább, ahogy ezt már a múltban nagyon sokszor megbeszéltük, hogyha jól értem a kedves kollégákat és mindenkit, aki szólt. Itt nem arról van szó, hogy mondjuk nyilván ugye sokan vagyunk, akik szeretnének csatlakozni, tehát mondjuk azt, hogy rendben van ez a megállapodás, szeretnénk csatlakozni ehhez a szervezethez, de akkor, amikor sikerült még a csatlakozás előtt egy olyan szavazati rendszert elérni a szervezeten belül, amely lehetővé teszi az unió számára, hogy a célkitűzéseit elérje. Legyenek ezek kereskedelmi célkitűzések, vagy szociális, vagy egyéb fajta célkitűzések. Remélem tehát, hogy ezzel válaszoltam mindenkinek a kérdéseire és megjegyzéseire, akik előttem szóltak. Most akkor jönnek a gyakorlati dolgok. Júliusban fogunk találkozni, 11-12-én lesz a következő ülésünk, hogy ezt újra átbeszéljük, aztán július 13-án le is jár a módosítók benyújtásának a határideje, a jelentést pedig Szeptemberben kell -e majd elfogadni a 17-18-ai ülésünkön, és utána kerül októberben a plenárisra. Mindenkit emlékeztettek, hogy Kutas úr, Kazak úr, Kamal kolléga, az árnyék előadók. Azt hiszem, hogy nekem őket írták föl, nem tudom, hogy vannak-e még mások. Ezzel tulajdonképpen azt hiszem eleget beszéltünk erről a napirendi pontról, és akkor most már Jaj, bocsánat, parancsoljon. Remember here that I propose you to have a resolution regard. Azt javaslom, hogy a munka, gyermekmunkával kapcsolatban fogadjunk el egy határozatot, Hát nem vagyunk túl sokan, de meg kellene nézni, hogy egyet értenek-e, és akkor esetleg ezt ön ki tudná dolgozni. Ezt a teljesen mértékben, igen. Nem tudom, hogy tegnap megérkezette ez a levél, ami erről szólt. Én úgy gondolom, hogy tegnap egyetértettünk mindannyian ezekkel a kollégákkal, szerintem őket is érdekli ez. Én azt javaslom, kedves uram, hogy az állásfoglalás szövegét próbálja meg ön elkészíteni, és aztán utána majd ezt a tervezetet megvitatjuk annak érdekében, hogy olyan szöveg legyen, amelyet a szakbizottság egészet támogatni tud. Van-e még valaki, aki szólni kíván? Nem? Akkor térjünk rá a következő napi rendi pontunkra. A közösségi vámkódexről van szó, és még mindig én vagyok az előadója ennek is. Tehát akkor az első eszmecsere következik a közösségi vámkódexről, amely egy Európai Parlament és Tanácsi Rendelet. Ennek a célja a vámjogszabályok kiigazítása azért, hogy ezek ugye a Lisszaboni szerződés által megváltozott helyzethez igazodjanak. De Természetesen a hatáskörök is változtak, és ehhez kell igazodni. Az IMCO az a szakbizottság, amely a felelős szakbizottság, és a júri szakbizottság véleménye is szükséges ehhez. Előadóként, mint én kezdeném ennek a témának a bevezetését, és utána adom meg a szót a többieknek. Emlékeztetnék arra, hogy Szuszta úr, Kochmerin asszony, és Klerkin asszony azok a kollégák, akik az árnyékelő adók ebben a témában, és a bizottságot is majd meg fogjuk hallgatni az eszmecserében. Tehát akkor a vámjogszabályok kiigazításáról van szó. Az évek alatt nagyon sok változáson es- esett át ez a jogszabály. 2008-ban fogadták el, de ugye mindannyian tudják, hogy még nem alkalmazandó. Azonban időközben a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, és ez azt jelenti, hogy megváltoztak a részvételi szabályok, megváltozott, egy, megváltozott több szabálya az intézmények között, a döntéshozatali szabályok és eljárások is megváltoztak, és most végrehajtási, illetve delegált aktusokról beszélünk, és ezért alapvető fontosságúvá vált, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után vizsgáljuk meg a vámkódexet is, mert mindez kihat a modernizált vámkódex tervezett végrehajtási rendelkezéseire. Bizonyára tudják, hogy bizonyos feszültség lesz, mert az új feldolgozási környezetnek 2020-ra kellene működőképesnek lenni. A 2008-ban elfogadott jogszabály ugye nem lépett életbe, eredetileg ez 2013-ban el kell, 13-ig el kell fogadni. És hát nem tudunk egész egyszerűen működni, hogyha nem tartjuk ezt a 2013-as határidőt. Itt most nem csak arról van szó, hogy a harmonizáció hiányzik, illetve hogy szigorúbb előírásokra van szükség, kiigazításokra, hanem arról is van szó, hogy delegált aktusok használata, használatára van szükség azért, hogy gyorsabban lehessen reagálni, ez 2020-ig kellene, hogy megvalósuljon. A rendelet szövegébe kellene, hogy beépüljön ez az elektronikus feldolgozási rendszer de az OEA is elismerte a nem preferenciális tarifákat, az ehhez kapcsolódó problémákat, az, és azt, hogy az eljárási szabályok ö, egyáltalán nem világosak. És ezért most egy kis összefoglalóra a bizottság képviselőjének adnám meg a szót azzal, hogy hát tájékoztasson bennünket, hogy most az időnket vesztegetjük, nem működnek ezek a vámeljárások, vagy pedig mégis szükség van erre. Hát most, ha vannak ilyen belső vámeljárások, akkor ezek kellenek, vagy nem kellenek, vagy mi van most akkor az Európai Unió határain, az Európai Unió kívüli országokkal, milyen eljárásokat alkalmazunk, és, és rengeteg probléma felmerül itt egyrészt időbeli problémák vannak, hát az nyilvánvaló, hogy ugye már megvan a rendszer megnyitásának a, egy minimális ideje, vannak olyanok, olyan területek, ahol megtörténik ez a megnyitás, vannak olyan területek, ahol nem. Az ellenőrzések típusai, között is szintén különbség van. Vannak olyan országok, ahol sokkal külön, sokkal szigorúbbak ezek az ellenőrzések, kívül és belül egy adott országban elképzelhető, hogy másképp alkalmazzák ugyanazokat a szabályokat, másképp ellenőriznek. Az egyes Európai Uniós tagállamok között is másképpen ö, különbségek vannak, és ott is másképp járnak el. Tehát egész egyszerűen azt mondhatjuk, hogy nincs egy olyan fiskális rendszer az Európai Unión belül, ami harmonizált lenne. Vannak olyan tagállamok, amelyek mondjuk a helyi a 19%-át 19%-kal alkalmazzák, máshogy 21% ez, és mi lesz ennek a végeredménye? Mondjuk, hogyha bejönnek ezek az áruk az Európai Uniába, hát hova mennek? Nyilvánvaló, hogy olyan tagállamokba, ahol kevesebb hozadott értékadót kell fizetni. Nem fognak más tagállamokba importálni. Ez azt jelenti viszont, hogy azok a tagállamok, amelyek elsőként vámolják el ezeket a beérkezett termékeket, ott sokkal nagyobb lesz egyrészt a tevékenység, a szállításra is kihat ez és minden másra, hiszen onnan szállítják majd tovább az árukat az Európai Unió területére. Mit jelent ez? Az ellenőrzési rendszereket, a vámrendszereket, a vám eljárásokat harmonizálni kell, és a kifizetési rendszereket is harmonizálni kell, mert különben nem működik ez. Hát én nem tudom, hogy az Európai Bizottság mennyire ismeri a legfrissebb eseményeket, rengeteg levél született, rengeteg kérdés született ebben a témában, amelyet én is többek között benyújtottam. Például Olaszországban olyan rendszer működik, amelynek értelmében az, aki ugye behozza az árukat, tehát az importőr, fizet már eleve valakit, aki a vámkezelést elvégzi és ez az importőr ugye megfizeti a, tehát akkor a költségeket, a hozzáadott érték adót. Aki a vámeljárást elvégzi és behozza az árukat, kötelezettséggel rendelkezik. Nyilván jogosultsága is van ahhoz, hogy ezt a fajta speciális munkát elvégezze, de biztosítást is kell kötnie. Most, amikor előáll az a helyzet, ami sajnálatos módon megtörténik, szerencsére kevésszer történik meg, de előfordul, és hát súlyos helyzetek adódhatnak ebből. Tehát előfordul, hogy mondjuk egy korrupt valaki, aki megkapja a pénzt az importőrtől, nem fizeti be ezt a pénzt vámra, hanem zsebre teszi az egészet, és elsétel a helyszínről. Ez azt jelenti, hogy akkor ugye az a biztosítás, biztosítás amit megkötöttek, arra használódik fel, hogy ebből megfizess, megfizessék a vámot. De mit csinál a szerencsétlen importőr? Az importőrnek vissza kell fizetni ezt a kárt a biztosítónak. És azt hiszem, hogy az egész világban ez az egyetlen olyan helyzet, eset, amikor két fél között megkötött szerződés kihat egy harmadikra, a, egy olyan harmadik félre, akinek fogalma sincsenek a szerződésnek a tartalmáról, és ezért nem is felelés. Hát nem tudom, Számáníróban is lehetnék képviselő, nem jönnék ide az Európai Unióba. Az Európai Unióban az ember nagyot álmodik, és megpróbálja megvalósítani. Tehát remélem, hogy ebből látja mindenki, hogy milyen módosításokra van szükség. Próbáljuk meg tehát ezekkel a módosításokkal Európát politikai szempontból és gazdasági szempontból és szervezeti szempontból is közelebb hozni, a tagállamokat közelebb hozni egymással. Tehát nem csak arról van szó, hogy egy közösségi vámkódex legyen, hanem egész egyszerűen ezek a struktúrák, amelyek ezt működtetik, azok is harmonizáltak legyenek, hogy olyan tagállamok, mint Olaszország, egy olyan rendszert alkalmazzon, amely harmonikus az összes többivel, sokkal tisztességesebb és demokratikusabb legyen ez a rendszer. Ez az, amit én várnék, ezt a fajta segítséget a bizottságtól, és természetesen a parlamenti képviselő kollégáktól is ezt várom, hogy járuljanak ahhoz, hogy végre egy javaslat szülessen, és megnyíljon az út a valódi harmonizációhoz. Köszönöm szépen, és most át is adom rögtön a szót a bizottság képviselőjének, Zilievski úr. Madame la Présidente. Elnök asszony. Tisztelt parlamenti képviselő, köszönöm szépen, hogy azonnal megkaphattam a szót. Annyit szeretnék mondani, mielőtt a kérdésekre és az aggályokra válaszolnék, annyit szeretnék menni, hogy nagyon örülünk annak, hogy betartották az ütemtervet, mind a két szakbizottság, az INTA és az IMCO. És látjuk, hogy milyen elkötelezettek ez iránt, a téma iránt, ezért nagyon köszönjük ezt a parlamentnek. Most átdolgozásról van szó, tehát nem változtatjuk meg a kódexet, nem kell megváltoztatni, de ugyanakkor valamennyi idő eltönt, eltelt, és világosabbá kellett bizonyos pontokat tenni. Köszönjük ezt a munkát. Az itt említett kérdéseket illetően először is a nyitvatartási időz A 137-es cikkben és a 135-ösben van utalás erre, és harmonizálni próbáljuk a kettőt nem, íz, nem könnyű, ugyanis a vámszerveknek a munkája az általában a tagállamok előjogába tartozik. Ugyanakkor az 137-esben vannak rendelkezések ezzel kapcsolatban, a 135-ösre utalva, ezért megpróbáljuk a kettőt harmonizálni. Értem, hogy ez is egy olyan téma lesz, amely több tagállam számára is probléma, tehát nyilván a túlcson is beszélnek majd róla. Ugyanakkor elektronikussá válik a vámkezelés, tehát online lesz, és ugyan nem olyan gyorsan történik, mint szeretnénk, de azután a vám szervek, a vámhatóságok a határokon 24 óráig lesznek nyitva. Nagyon érzékeny kérdés a harmonizáció kérdése is. A modernizált vámkódex és az, kódex és az uniós vámkódex mind erről szól, a modernizálásról, és hálás vagyunk, hogy az Európai Parlament támogat bennünket. Ugyanakkor még mindig vannak eltérő nézetek a, a tagállamok között. Nyilvánvalóan itt 27-28 különböző vámrendszerről van szó, amelyet megpróbálunk harmonizálni. Hát néha azt mondják, hogy nem harmonizációról, hanem közelésről van szó, de azért mi megpróbálunk minden olyan dolgot harmonizálni, amit csak lehetséges. Az áfa vagy a héja rendszer is különböző a különböző tagállamokban és a 42-es eljárás, amely már eléggé hírhett, és nem mindig jól alkalmazott eljárás, és a héjás kollégákkal együtt is meg kell próbálni ezt harmonizálni a lehetőségeknek megfelelően. Ez a feladat sokkal nehezebb a vámkódex esetében, ugyanis ezt közvetlenül alkalmazzák a tagállamokban Eh, ebben az esetben pedig van egy irányelv. Ugyanakkor ez a tagállamok eh, hatáskörébe tartozik. Az utolsó kérdés, amelyre kitérnék, ezek a vám broker tevékenységet végzőknek tett kifizetések. Nyilván ez egy kereskedelmi kérdés, ezért nem szólhatunk bele közvetlenül. Ugyanakkor megpróbáltunk válaszol, választ adni erre a kérdésre, és értem, hogy ez a, tehát tudatában vagyok, hogy ez a válasz nem volt kielégítő, de megpróbálunk majd mindent megtenni. Köszönöm szépen. Ringrazio, conto su una risposta. Megköszönöm, és számítok egy teljes válaszra, mielőbb lehetséges. Hát gondolom, hogy senki nem tudná azt elképzelni, mondjuk ezzel a rendelettel, hogy a héját az egész Európai Unióban harmonizáljuk. Amit viszont kérünk, az az, hogy a kifizetés formája legyen harmonizált most még egyszer mondom, hogy az világos, hogy Olaszország eldöntheti, hogy mondjuk 30%-ot használ, Portugália meg úgy dönt, hogy 15% legyen. Egész addig, amíg nincs egy olyan rendszer, ami azt mondja, hogy közös az adószint, addig ez a tagállamok előjoga marad. De azt hiszem, hogy megvan nekünk az a jogunk, hogy maga a beszedése ennek az adónak, teljesen mindegy, hogy milyen százalék, hány százalék ez, ugyanolyan módon kell, hogy történjen. Tehát teljesen mindegy, hogy én Hollandiában, vagy Németországban, vagy itt Olaszországban, Genovában ö, vámolom el a termékeimet, ugyanaz legyen az eljárás. És ezért fordul elő, hogy van, aki több helyen vagy többször megfizeti, aztán visszakapja, és így tovább. Tehát nagyon bonyolult ez így. Szükséges lenne az, Hát, hogyha nem, akkor ugye egyrészt verseny, a versenyre is problémákat okoz ez a versenyre nézve. Vegyük most Hollandia példáját. Hollandia, tegyük föl, hogy az összes többi tagállamnál alacsonyabb szintet állapít meg, és ez azt jelenti, hogy nyilván a vántisztviselők is sokkal többet fognak dolgozni, mint mások, és hát hogy is fogalmazzam, a bürokratikus eljárást a lehető leginkább egyszerűsítik, akkor nyilvánvaló, hogy az összes olyan cég, amely választhat, hát nyilvánvaló, hogy az európai importhoz Hollandiát fogja választani, és ez az ország lesz az, amely ennek az előnyeit élvezi, és az ehhez kapcsolódó összes tevékenység előnyét is élvezi ma és az elkövetkezendő napokban is, ezért mondom azt, hogy a munkánkkal meg kell próbálni egy picit közelíteni ezeket egymáshoz, a politikai, a gazdasági szempontokat, mert most katasztrofális a helyzet hogyha csak négy dolgot kell módosítani, mondjuk Lisszabonhoz képest, akkor azt hiszem, hogy nem teszünk jó szolgálatot sem az állampolgároknak, sem saját magunknak, mert mi is az időnket vesztegetjük ezzel, és az európaiak pedig egyre inkább eltávolodnak az intézményektől és Európától, mert látják, hogy a válság után sem változik semmi, és a hitelőségünket is elvesztjük. Tehát én azon túl, amit ön javasolt és elmondott, hát én remélem, hogy figyelembe veszi azokat a dolgokat is, amelyeket én elmondtam. Azt mondtam, hogy egy olyan rendszert kell találni, kialakítani, amely lehetővé teszi, hogy előre lépjünk, és hogy ne oda jussunk, hogy megint a tanácsban ugyanaz a probléma, mint a múltkor, is előfordult a származási ország kapcsán. Nem, hát végre most már valami fajta hasznos és biztos eredményre jussunk, azok, aki, amit azok élvezhetnek, akik dolgoznak, termelő tevékenységben vesznek részt. Hogyha nincsen további hozzászóló, akkor szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy augusztus 29-e a módosító indítványok benyújtási határideje július 20-án és 21-én lesz még véleménycsere, eszmecsere erről, tehát akkor mondom még egyszer, ugye ez az augusztus 29 ig ez a módosítók határidejére vonatkozik, szeptember 17 18 án újabb eszmecsere lesz, majd szeptember 20-án 18 órakor jár le a módosítók benyújtási határideje. Itt van valami leírva, amivel én nem értek egyet. No, no, no, no. Áprilisra megy ez a plenárisra? Triológus is van? kérdezi az elnök asszony. De hát akkor nem értem, hogy mi ez itt ez az október. Braio. Ecco, io credo che qui bisognerà sinceramente eh, fare degli sforzi, perché se noi andiamo, in, approviamo in commissione ad ottobre e il trilogo comincia a febbraio október az itt előbb szerepelt a papíromban, és utána az volt, hogy februárban kezdődik a trialógust. Én úgy gondoltam, hogy talán fel lehetne ezt egy kicsit gyorsítani, hogy hamarabb menjenek a dolgok. Hát ugye sok tapasztalatunk van már erről, hogy a rendelettel mi van. Én a tanácsban nem mindig bízom olyan sokat. Hát, hogyha egy picit fel tudjuk gyorsítani ezt a dolgot, akkor az nagyon jó. Hát mindegy, majd meglátjuk. Ettől függetlenül ami biztos az az, hogy legközelebb júliusban fogunk találkozni, és ezt a témát ugyanúgy napirendre tűzzük. Tehát a következő ülésünk július 19 től 11.30-ig és 15-től 18.30-ig, valamint július 12-e 9-től 12.30-ig. Nyilvánvaló, hogy itt Brüsszelben fogunk találkozni, és szerencsére vége ére értünk ennek a hosszadalmas ülésnek, megköszönöm annak a néhány léleknek, amíg én, ami, amíg, aki még itt a teremben van, és nagyon hűségesen végigvárta az ülést, és találkozunk júliusban.